Oh. Die Sitzung ist eröffnet. Nach der Tagesordnung folgen die Erklärungen des A napirend szerint a tanács és a bizottság nyilatkozata következik a lett